A 231-es szabály negyedik bekezdésének az alkalmazásáról szeretném tájékoztatni a házat, mert tegnap este 5 órakor egy korrigendumot kértek tőlünk, és ezt